Colleagues. Kedves kollégák! Szeretném megnyitni az ülést, és emlékeztetőül interneten kimegy az ülés. Megvan mindenki előtt a napirend tervezet, mindenki egyetérte vele. Köszönöm szépen. A február 28-i fél tizenkettes jegyzőkönyvünk is itt van, ezzel is mindenki egyetért, akkor a hármas napi rendi pontra rá is térhetnénk. Szeretném bemutatni Andrei Ruvot, korábbi miniszterelnök helyettest Hollandiából. Szeretettel üdvözöljük a szakbizottsági ülésünkön. A következő napi rendi pontunk Next item on the a globális navigációs műholdrendszerek közlekedésben való alkalmazására vonatkozó akcióterv. Tikau asszony az előadója a témának. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék minden kollégának hálásan köszönetet mondani, különösen az árnyék jelentéstevőknek, akikkel kiválóan együttműködtünk a jelentés elkészítéseiben. Szeretném továbbá hangsúlyozni, hogy ez a projekt a globális navigációs műholdrendszerek, a GNSS stratégiai projektjével foglalkozik, ami egy nagyon fontos projekt az EU számára. Többször kértem, hogy a több éves pénzügyi keret keretében megfelelő forrásokat biztosítsunk a GMSS alkalmazásával kapcsolatos kutatásokra, ami pedig a következő pénzügyi időszakot, programozási időszakot illeti. Én azt kértem, hogy megfelelő források álljanak a Galileo projekt program végrehajtására. Az EGNOS és egyéb alkalmazási területek a Galileo rendszer keretében valósulnak meg, amint az elkészül, és rendkívül fontos, hogy a későbbi alkalmazás szempontjából, valamint a kapacitások kihasználása érdekében megfelelő beruházásokra kerüljön sor. A projekt rendkívül fontos a közlekedési ágazat számára, a polgári védelem, a közlekedési biztonság számára. Tehát éppen ezért stratégiai projektről van szó az EU számára, ezért megfelelő eszközöket, forrásokat kell ehhez biztosítani. 48 módosító indítvány érkezett, ezek különösebb gondot nem okoznak. A kollégák különböző szempontjait igyekeztem figyelembe venni, és szerintem kiváló kompromisszumok születtek. Nagyon érdeklődéssel várom az önök álláspontját is. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez stratégiailag rendkívül fontos projekt az EU számára, és éppen ezért az elkövetkezendő tervezési időszakban ennek prioritást kell adni, és ezt kell tükröznie a pénzügyi keretnek is. Köszönöm szépen, Tikau asszony, a néppárt részéről Kun úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban itt eh, stratégiailag nagyon fontos programról van szó, amit a tagállamokkal közösen indítottunk el. Az EGNOS, ami a Galilei előfutára volt, már működik. A GNSS pedig egy egyértelmű példa arra, hogy milyen alkalmazási projektekre kerülhet sor. Éppen ezért a normatív hatája rendkívül fontos, és mindenki, aki a Galileo projektet finanszírozza, meg van győződve arról, hogy az elérendő céljaink megfelelő finanszírozással társuljanak. A repülési, a közúti közlekedési bizottság, biztonság refinanszírozása nem annyira egyszerű. Ami a vasúti és a közúti közlekedést, illetve azok költségét illeti, egy ilyen rendszer keretében sokkal inkább kézben tartható Tikao jelentéstevő asszonynak szeretném megköszönni, hogy a 48 módosító indítványok alapján kiváló kompromisszumokat dolgozott ki. Bizonyos dolgok meg kétszereződtek, de a súlypont a meglévő és a jövőbeni műholdas rendszerek interoperabilitására vonatkozik. A GPS-sel, illetve az orosz navigációs vagy a kínai rendszerekkel, vagy ha mi újat kifejlesztünk, akkor a kompatibilitásról biztos kompatibilitást biztosítani kell annak érdekében, hogy ezek globálisan tudjanak működni. Itt természetesen oda kell figyelni a természet védelmére is, és ez is kétségen felül áll. Ami a földrajzi alkalmazást, a rendszer Európára történő kiterjesztését, illetve ez egy központi szempont. A módosító indítványokban is ez tükröződik, tehát minél nagyobb lefedettségre, Dél-Kelet-Európára, illetve Észak-Afrikára gondolva is oda kell figyelnünk, az interoperabilitást már említettem, és megfelelő tájékoztatási kampányt, tudatosító kampányt kell folytatni. Ez nem lehet korlátozott. Nagyon fontos, hogy ez a projekt megfelelő finanszírozási forrásokkal is rendelkezzen. Eddig 15 millió eurót biztosítottunk a fejlesztési munkálatokra, ami messze elmarad a szükségestől és nem tudtuk ezeket sem hatékonyan kihasználni. Ami a költségvetést illeti, a kolléga igen jó, Riké kolléga igen jó javaslattal állt elő, hogy ezt is bevegyük, bevonjuk a költségvetésbe. Ami a néppárti frakció álláspontját illeti, két szóbeli kiegészítést, illetve módosítót szeretnék most bejelenteni. A kettes kompromisszumos 11-es bekezdésében be kéne venni, be kéne szúrni az in the field of GNSS, enable transport, with special regard to the needs of disabled persons, tehát hogy a fogyatékkal élők igényeit is figyelembe kell venni, illetve a KKV-k érdekeit. Erről kell majd szavaznunk. A 3A bekezdésben is lenne egy módosító javaslatom, ami a tanúsítást illeti, tehát felhívja a bizottságot az EGNOSZ polgári repülési területen történő mielőbbi tanúsítására az illetékes hatóságok révén. Tehát a tanúsított rendszerek biztosítani kell a polgári repülés területén is. Még egyszer tehát köszönöm Tikao asszonynak, illetve az összes többi kollégának, aki közreműködött. A Jensen asszony, köszönöm szépen, és köszönöm Tikau asszonynak én is azt, hogy ilyen pozitívan állt többek között az én módosító indítványomhoz, illetve az ALDE több módosítójához, ami az intelligens közlekedési rendszereket illeti. Én támogatom a kialakított kompromisszumos módosítókat. Nem voltam teljesen biztos a Észak-Afrikára történő kiterjesztés kapcsán, úgyhogy nyilván az ön iránymutatását fogjuk követni. Ha ön ezt megfelelőnek tartja, akkor ezt mi is elfogadjuk. És természetesen biztosítani kell a megvalósíthatóságot. Úgyhogy e tekintetben pozitívan állunk a jelentéshez, ezen kívül Kósza úr módosítójával is foglalkoztunk, ami a hozzáférhetőségre vonatkozik, illetve ami a tengeri közlekedést illeti. Kun úr is utalt rá, hogy arra ugyan egy más technológia áll rendelkezésre, de valóban meg kell vizsgálnunk az akcióterven belül, hogy a GNSS-t hogyan tudjuk felhasználni a tengeri közlekedésben is. Az egyik elképzelésünk az volt, hogy a Galileo alkalmazása konkurense lesz a többi alkalmazásnak, úgyhogy figyelembe kell venni a holnap piacát is. Még egyszer köszönöm Tikau asszonynak a kiváló munkát. Lichtenberger asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a jelentéstevőnek. Most teljesen aktuális, eh, hogy figyelembe vegyük azt, amit Kun úr említette, hogy a fogyatékkal élők eh, szempontjait figyelembe vegyük. Ezt támogatjuk. Ami az interoperabilitást illeti, ez egy eh, kiemelkedő és központi kérdés, az ilyen rendszereket csak akkor kell felhasználni, illetve akkor lehet felhasználni, a felhasználók is akkor érdeklődnek iránta, hogyha az interoperabilitást biztosítjuk. És az embereket nem lehet másképp erre rá kényszeríteni. Tehát ez mindenféleképpen fontos, hogy az interoperabilitás központi helyet foglaljon el. Néhány módosítóval kapcsolatosan vannak agályaim, különösen ami a finanszírozást illeti. A költségek szocializálása, a haszon privatizálása számomra elfogadhatatlan. Az alapvető probléma az, hogy nyilvánvalóan nem sikerült a legfontosabb felhasználó csoportokat integrálni. Csak azokra sítottunk, akik a hardvert fogják kifejleszteni, a jövőbeni felhasználókkal kevésbé foglalkoztunk, és ezzel tulajdonképpen a rendszerek komolysága kérdőjelezhető hát meg. Éppen ezért nem értek egyet az eh, erre vonatkozó módosítókkal, hiszen az eléggé szűkös eh, állami finanszírozási persely vagy költségvetésre tekintettel azt mondatja velem mindez, hogy ha a költségeken osztozunk, akkor a hasznon is osztozni kéne. Az ilyen egyen súlytalanságot vagy aránytalanságot szerintem meg kéne szüntetni. Úgyhogy minden esetre remélem, hogy a jövőben világ szereplőről lesz majd szó. A konzervatívok nevében Köszönöm én is eh, Tikao asszonynak eh, a munkáját. Számos módosító érkezett, ezek kiegészítő jellegűek, és eh, egy-két dologra szeretnék én is rávilágítani. Jensen asszony már említette, hogy itt lehet, hogy nem műholdas navigációnak van a helye mindenütt, vannak már most működő, jól működő rendszerek, ami a finanszírozást illeti, Riké 34-es módosítójában nem vagyok biztos, ami a Galileo tevékenységet illeti. Ez lehet, hogy az EU költségvetéséhez rendelik. Ez bármit jelenthet. Hogyha egy elsősorban az adófizetők által finanszírozott rendszerről beszélünk, illetve az egyéb többletköltségekről, ami a kutatással, technológiával kapcsolatos, ott pontosítanunk kéne, hogy Riké úr mit ért ez alatt, a módosító alatt. Most egy általános költségvetésről beszélünk, amit bármire fordíthatunk. Nyilván nem erre gondolt, de nem vagyok benne biztos. Ami pedig a legtöbb módosított illeti, ezek rendben vannak. De a finanszírozás változatlanul kérdés. Akár tetszik, akár nem. Végig kéne gondolnunk, hogy mindezt hogyan oldjuk meg. Végül is a Galileót a költségvetésből finanszíroztuk, hiszen a magánszektor nem biztosított megfelelő forrásokat. Úgyhogy ezt még alaposabban végig kéne gondolni. Végezetül az időközi értékelést említeném. Nem tudom, hogy a bizottság tud-e friss információval szolgálni, hogy hol tartanak az akciótervvel kapcsolatosan. Nagyon hasznos lenne, ha általános áttekintést kaphatnánk. És legvégül A tízes módosítóval kapcsolatosan merült fel kérdésünk a Galileo rendszer teljes kapacitású kifejlesztésével kapcsolatban. Nem vagyok biztos, hogy pontosan értem a tízes módosító értelmét, ami pedig az észak-afrikai, illetve egyéb területekre történő kiterjesztést illeti. Nem vagyok biztos benne, hogy az ezzel kapcsolatos döntés, amikor majd megvizsgáljuk az eredeti Galileo vitákat, illetve az esetleges újonnan belépő országokat, ez nem jelente valamilyen politikai felhangú vitát az egyes kompromisszumos módosító kapcsán, ebben nem vagyok biztos. Minden esetre köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és nagy érdeklődéssel hallgatom a további megjegyzéseket. Elnök, köszönöm, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden eh, szeretnék Cikő asszonynak gratulálni és az árnyék jelentéstevőknek a munka minőségéért Nyilvánvaló, eh, hogy eh, széles konszenzus alakul ki. Szeretnék aláhúzni valamit. Az egész probléma pénzügyi probléma. Mindenki egyetért azzal, hogy az elv jó, a rendszer jó, ki kell fejleszteni, alkalmazni kell. Ez sok témában releváns az interoperabilitástól a biztonságig. Csak hogy az első tudnivaló, amire emlékeztetni kell, az az, hogy a magánszektort nem sikerült bevonni a beruházásba. Azt hiszem az első ilyen projekt, ahol a bizottság a megrendelő. Tehát ez közpénzből megy. Az, ez az első probléma, pénzügyi probléma, deficit van, két milliárd hiányzik, nem tudjuk, hogy hogyan sikerül ezt finanszírozni. Van egy másik probléma, amelyre ki szeretnék térni a 35-ös módosítóban, és ez, ez kapcsolódik Foster asszony megjegyzése. Erre majd visszatérek. 800 millió euró a fenntartása a rendszernek évente. Azaz a bizottság költsége. Foster asszonynak válaszolandó, hogyha vannak bevételek az üzemeltetésből, akkor természetesen a megrendelőt illeti ez, gondolom, hogy ez nyilvánvaló, hogy ebből finanszírozzák a fenntartást. Erre is tér ki a módosítom. Sajnos azonban a 800 milliót nem sikerül ebből fedezni. És itt csatlakozik Lichtenberger asszonyhoz, az a magán résztvevő, aki részt venne ebben, nem örülne, mert hát hogy oldható meg, hogy csak a rentábilis résszel foglalkozzék. Van még egy kérdés. A az alkalmazása kifejlesztését szintén az EU intéz stratégiai és pénzügyi kérdés. Ez a 34-es, 35-ös módosító összefügg. Vannak olyan bevételek, amelyek legalábbis a hardverrel kapcsolatban felmerülnek, és ez az európai kasszába kell befolyjon. Kérdés azonban évi 800 milliót honnan finanszírozunk. Végezetül úgy tűnik mindenki egyetért, de senki sem tudja, hogyan fogjuk kifizetni a program megvalósítását, elkezdését és megvalósítását. Hogy fog ez megtérülni? Erről szól a 31-35-ös. Redborn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzés. Először is egyet értek Foster úr megjegyzésével az alkalmazással kapcsolatban. A kollégák talán látták, van egy jelentést, egy jelentés, amelyet tudósok egy csoportja dolgozott ki valamikor, és amely figyelmeztet, hogy nem szabad mindent egy lapra feltenni a technológiában. Ez alatt azt értem, elnök úr, hogy amikor az első vitákat kezdtük erről, akkor világosan láttuk, hogy egyes technológiai buktatók lehetnek, például a mágnesesség, és például az Oxfordi Egyetem tudósai arra figyelmeztetek, hogy ez egy veszélyes rendszer nem csak a légi közlekedésre terjednek ki, hanem a tengeri közlekedésre is, és akkor elképzelhető, hogy minden összedől. Tehát szeretnék az ellen szólni, hogy túl ambiciózusak legyünk. Modális közlekedésre, multimodális közlekedésre van szükségünk. Másik kérdés a finanszírozás. Rike úr megjegyzését jegyeztem, hogy mennyi pénz szükséges az éves fenntartásra. Csak hogy a szakbizottság a múltban mindig világos véleményt mondott arról, hogy a projekt finanszírozása nem veszélyeztethet más ten projekteket. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy vannak szárazföldi projektjeink is, amelyeket szintén finanszírozni kell EU szerte. Nem lehet csak a zászlós hajó projektre koncentrálni, és minden más kizárni szeretném ezt aláhúzni, nem ez az egyedüli projekt, van más is, mint a Galileo. Köszönöm. Um, ich habe einen, eine ganz kurze... Egy egészen rövid kérdésem lenne egy módosítóval kapcsolatban, amelyet Ajala Szender kolléganő nyújtott be. Itt a jövőbeli igényről van szó az európai ipari ágazat részéről, a közlekedés biztonság és nyomon követhetőség tekintetében és a többi. Nos, itt a biztonságot a safety vagy a security értelmében érti a szerző, mert a nyomon követhetőséggel már felvetődik az adatvédelem problémája. Tehát mit ért a kolléganő konkrétan ez alatt? Hiszen ez döntő jelentőségű abból a szempontból, hogy el tudjuk-e fogadni ezt a módosítót, vagy sem. Mert a nyomon követhetőség és a biztonság, tehát mit jelent itt a biztonság, ez a kérdés. <laughs> pues is, it is safety. Y la Nos, a biztonságot illetően safety-re gondoltunk, és a nyomon követhetőségnél arról van szó, hogy a teherszállítás esetében az áruszállításra gondoltunk itt, hiszen itt is problémák állnak fenn. Nem a katonai terület merült fel. Köszönöm a magyarázatot, tehát a biztonságról szó. Rendben. A Teobán Uram Bizottság nevében. Yeah, thank you and... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló jelentésért Cikió asszonynak. Nagyon konstruktív volt, és figyelembe vette a bizottság ajánlásait, gondolatait. Különösen örülök, hogy az EGNOS és a Galileo fontossága a közlekedésben eh, kiderült. Ez egy nagyon fontos, eh, ugyanis eh, fontos projekt a közlekedésben, és ezzel kapcsolatban csak egy valamit mondanék. A Galileo és az EGNOS a TENS keretében, a TEN programok keretében képzelhető el infrastruktúráról van szó, azzal kapcsolatos a projekt. Sok pénzt lehet megtakarítani az intelligens műveletekkel, és nagyobb biztonságot lehet elérni. Szeretnék rávilágítani, hogy úgy gondoljuk, a beruházás ilyen tevékenységbe rendkívül fontos jó a költség megtérülése, és még egy szót mondanék a módosítókról. A bizottság a módosítókat pozitívan fogadja. Ami a regionális lefedettséget illeti, amiről már többször volt szó, szeretném megerősíteni, hogy számunkra az Európai Unió lefedettsége az első számú prioritás. Minden ezután következhet csak maga a konstelláció, a felállás nagyon érdekes. Nem csak az Európai Uniót fedni ez le, hanem a közel-keletet, közel-keletet, Afrika északi részét, vagy teljes Afrikát szeretnénk minden esetre kiterjeszteni. De ez csak egy második cél. Az első az Európai Unió lefedettsége. Ezzel Szeretnék még egy rövid szót ö, szólni a félidős áttekintésről és a finanszírozásról. Nos, kénytelenek voltunk a múltban a jelenlegi pénzügyi keret során 400 milliót az alkalmazási borítékból átvezetni a rendszer felépítési borítékjába. 400 millió tehát átcsoportosítottunk az alkalmazásból az infrastruktúrára. Úgy gondoljuk, hogy többet kell az alkalmazásra fordítani. Meg kell erősíteni az iparunkat, és a közvetett előnyt nézni, ami az alkalmazás sok száz milliárdot jelenthet a piacon. Minél jobb lesz a pozíció az Európai Uniónak, annál jobb lesz a megtérülés ennek a beruházásnak. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm. Cikkeú asszony, szeretném valamit hozzátenni? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is valamennyi kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik felszólaltak, ugyanakkor az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok fejtegetéséért. Talán még egy pontot fűznék hozzá az elhangzottakhoz, a projekt stratégiailag fontos, azt már elmondtam, ez az EGNOS-ra és a galileo-ra Galileo-ra egyaránt érvényes, stratégiailag fontos az EU számára, és ki kell emelnünk hogy itt a polgári felhasználásról van szó. Ezt nagyon fontos kiemelni. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy kompatibilitást hozzunk létre a GPS rendszerrel. És hogyha a Galileo teljesen végre akarjuk hajtani, akkor sokkal jobb lefedettségre, sokkal nagyobb pontosságra lesz szükség. Tehát nagyon teljesítőképes felhasználásokra és alkalmazásokra lesz szükség. Utalnék még arra, amit néhány kolléga felvetett, hiszen elhangzott, hogy fontos, hogy a teljes Galileo rendszerre szükségünk van. Most itt van az EGNOS, de hogy valamennyi lehetőséget ki tudjunk meríteni, ehhez gondoskodni kell arról, hogy a Galileo rendszert létrehozzuk, ez ne akadjon el félúton, hanem teljes mértékben megvalósítsuk, hogy a lehető legtöbb hasznot tudjuk ebből húzni. Ugyanakkor szeretném kiemelni Jensen asszony helyesen mutatott rá, és a bizottság is felvetette ezt, hogy az EU prioritása az, hogy a teljes európai területet fedjük le, és csak másodszorban gondolunk arra, hogy más régiókat is lefedjünk. A fő prioritás az EU teljes területének lefedése. Lichtenberger és Bradburn képviselők megfigyelésére íra vonatkozóan, ami a finanszírozást illeti, Foster úr is felvetett ezt a pontot, utalnék arra, amit Riké úr kiemelt módosítóiban, amit egyébként támogatok, fontos, hogy forrásokat bocsássanak rendelkezésre. Nem csupán a szükséges infrastruktúra, a műhold konstellációk kialakítására, valamint a szolgáltatásokra, amelyekre szükség van, hanem az is fontos, hogy az ezt követő időben az üzemeltetésre is meglegyenek a források utalnék Riki úr módosítóira, amelyeket nagyon gondosan megvizsgáltam, arra vonatkozóan is, ami a múltban történt az elmúlt ciklus során. Volt egyfajta blokád, eredetileg a Glaleo projektet egy állami magánpartnerség keretében kellett volna finanszírozni, aztán megállapítottuk, hogy ha állami kérést akarunk, akkor állami forrásokat kell erre rendelkezésre bocsájtani, és ezt az EU, forrá, EU költségvetésből kell rendelkezésre bocsájtani. Itt a Galileo projektről beszélek. Ebben az összefüggésben támogatom Jensen asszony módosítóját is, tehát fontos kijelenteni, hogy elegendő finanszírozásra van szükség a Galileo és az EGNOS céljaira is, de nem szeretném, hogyha más közlekedési projektek terhére történne ez a finanszírozás. És e tekintetben támogatom Jensen asszony módosítóját. Utalni szeretnék arra, hogy fennáll az a követelés, hogy a középtávú értékelés keretében megvizsgáljuk, hogy mi történik a fel nem használt forrásokkal. Javaslom, hogy az alkalmazásokat és a szolgáltatásokat is vegyük be. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak és a bizottságnak, és remélem, hogy a... Ezzel lezártuk a, ezt a pontot. A következő a Lisszaboni szerződés szerinti nemzeti közlekedési megállapodások, ami az én saját jelentésem. 15 módosító született ezzel kapcsolatban, a tervezettel kapcsolatban. 12-vel egyetértek, és egy szóbeli módosítót is rá hozzá tenni az átrepülési jogokkal kapcsolatban. Akkor annak is örülnék. Sok módosításra megfelelő irányba megy szerintem. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a jelentés keretet állapít meg. Nem olyan jelentés, amely minden apró részletbe belemegy azzal kapcsolatban, hogy mi kerüljön be a légközlekedési megállapodásba. Ez a bizottság, az Európai Bizottság dolga. Ez egy keret a mi jelentéstevőinknek, amikor egy megállapodást vizsgálunk ez egyfajta keret, amelyben dolgozhatunk, és mondhatjuk, hogy egyetértünk vagy sem a megállapodással. Azért szerettem volna ezt elmondani, mert a három módosító, amit nem tudok elfogadni, az túl preskriptív, túl részletes, és nem ilyen általános. Nem arról van szó, hogy ellenük vagyok elvben, vagy úgy gondolom, hogy ezek a módosítók teljesen félre húznak. Nem, nem hiszem, hogy ebben a szabályozásban alkalmazhatóak. Hogyha átnézem őket, akkor egyesek világosak számára. Renner azt mondta, az első specifikusan kimondja, hogy a bizottság a keret megállapodásban itt vállal a tanács parlament egyenlő elbánását, stb. Ezt támogatjuk a 9-es Diverrek asszonytól, amely emlékeztet a zajvédelem éjszakai repülési korlátozásokra, szintén jó és támogatom Meissner asszony módosítáját, amely felsorolja, hogy kik a kulcs partnerek a tárgyalásokban. Egy szóbeli módosítót is benyújtok Meissner asszony négyes módosítójához, amely a Szibéria feletti átrepüléssel kapcsolatos. Ez a csatlakozási tárgyalások fényében szükséges. Hárommal van problémám, a 10 és a 11-es. A ö, ö, személyzet egészségével kapcsolatos, ez ö, túl preskriptív. Nem ö, vagyok ö, ellene, ö, hiszen ezek a repülő személyzet érdekét szolgálják. De a biztonságot talán nem így kell szabályozni. Például a két fiatal gyermekek esetében. Az általános biztonsági kérdésekre próbáltam kitérni, de nem specifikusan. Amikor tárgyalunk harmadik országokkal, vannak biztonsági szabályok, és azokat kell betartani. A 15-ös módosító Runner asszonytól származik. Nem támogatom, mert talán nem ez a legjobb módja, hogy az egyensúlyt megállapítsuk a jelenleg létező megállapodásokkal. Nem vagyok ellene hogy a közlekedési megállapodásokat áttekintsük, felülvizsgáljuk, de talán nem ez lenne a legjobb mód. Talán ezt a jövőben meg kellene vizsgálni, hogy mi a megfelelő formátum. Még nem tudom, de nem vagyok biztos benne, hogy ez lenne a legjobb megoldás nem vagyok jogász, nem tudom, hogy mi a megfelelő jogi keret ehhez, ezért inkább mínuszt írtam be annak alapján, hogy nem voltam biztos a dolgokban, dolgomban. Nos, így látom. Szeretném aláhúzni, hogy ez egy iránymutatás, egy keret a tagoknak, hogy hogyan dolgozzanak, amikor EU harmadik fél nemzetközi légközlekedési megállapodás kell vizsgálnunk. Ez nem biztonsági szabály, vagy nem egy-egy specifikus, specifikus pontra írodott Renner asszony először szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a remek jelentéssel kapcsolatban könnyű azt mondani, hogy most megnézzük a dolgokat a Lisszaboni szerződést követően, és mit hozunk ebből. Ebben a jelentésben valóban megtalálom a vezérelveket, hogy a jövőn a parlament egy új jogi helyzettel hogyan tud bánni itt, ahogyan a fejtegetésekből kivilágzott, ugyanazon a véleményen vagyok, keret megelápodásokról van szó, általános vezérelveket kell megadni, de nem bocsájtkozhatunk részletekbe, hiszen bizonyosan nem tudunk mindent belefoglalni ebbe a jelentésbe, minden változik, és másrésztről az egyes megállapodásoktól fog függeni, hogy egy adott helyzetben mit kell különösen figyelembe venni, és mit kevésbé. De itt általános vezérelvekre van szükség. A 15-ös módosítójával kapcsolatos véleményétől függetlenül az a véleményem, hogy itt a munkánk, illetve a frakción belül az a véleményem, véleményünk, hogy meg lehetne könnyíteni a munkánkat, hogyha a szakbizottság ö, megtudná jövőben, hogy egy adott megállapodásnak hol vannak a gyengeségei és az erősségei hiszen elég későn találkozunk a megállapodás szövegével, és aztán csak igent vagy nemet mondhatunk, de hogyha kezdetektől fogva sokkal jobban bevonnának minket, ami egyébként itt szerepel, és más részről az Európai Bizottság jobban tájékoztatna minket, hogy milyen részekkel vagy rendelkezésekkel van előnyök, vagy vannak előnyök, vagy jó tapasztalatok, vagy rossz tapasztalatok, melyek váltak be, melyek kevésbé az adott megállapodásban, akkor azt hiszem, hogy ez már előny lehetne. Nem tudom, hogy ez az egyetlen lehetséges eszköz. -e. Nekem itt arról van szó elsősorban, hogy a parlament során, parlamentben egész egyszerűen több információra van szükségünk a megállapodásokat illetően, a többi módosítót illetően teljes mértékben az önvéleményem vagyok, és kíváncsi vagyok a kollégák véleményére. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Anna Árpád Rájúr. úr. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Előre bocsájtanám, hogy köszöntet szeretnék mondani azt hiszem, hogy a jelentés valamennyi fontos elemet magában foglal a nemzetközi légi közlekedési megállapodásokkal kapcsolatban. Egyes részeit már összefoglalták, egy integráltabb, hatékonyabb légi közlekedési piacról van szó több harmonizációval, különösen a jogi rendelkezéseket illetően, szociálpolitikai célok, az utasjogok és a környezetvédelmi célok is felmerülnek. Szó van itt a megállapodások kihatásairól is a társadalomba, társadalomra, és ez nem alul becsülendő, azt hiszem. A parlament részéről új hatásköreinkkel, amelyek a Lisszaboni szerződésből következnek, nagyon óvatosan kell bánnunk. Ezeket a lehetőségeket teljes mértékben ki kell használnunk, és ezért a frakcióm számára az eljárás is fontos, hogy a bizottság hogyan fog majd minket ez irányú tevékenységeibe bevonni. Új testületek jönnek majd létre, ez a vegyes bizottság, amelyet csak példaként említenék. Ezt azért hozzák létre, hogy a jogi rendelkezéseket közelíteni tudjuk, és itt a parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell arról, ami az Európai Bizottságon belül történik. A módosítókat illetően csatlakozni tudok a jelentéstevőhöz, a legtöbb módosító kiváló, céljuk az, hogy az Európai Parlament szerepét erősítsék, illetve pontosabban leírják. A jelentéstevő azt mondja, hogy meg kell próbálnunk nem túlságosan részletekbe bocsájtkozni, ez például Lichtenberger asszony módosítóira vonatkozik. Az utolsó pont az értékelés, azt hiszem, hogy ez még átgondolandó. Talán gondosabban megfogalmazhatnánk ezt a szövegrészt talán a plenárison, plenáris előtt még mindenképpen legalábbis az a javaslatom, hiszen fontos, hogy középtávon néhány év után felvessük majd a kérdést, hogy mit is eredményezett mindez, mit is eredményezett egy adott megállapodás, milyen eredményei lettek betartották-e a megállapodásokat, elérték-e a célokat, ezt fontosnak tartom. Nem csupán arra való tekintettel, hogy bevonjanak minket ezekbe a megállapodásokba, hanem arról van szó, hogy néhány év elteltével bevonjanak minket az értékelésbe is. Természetesen át kell gondolni, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, anélkül, hogy túlságosan sok papírmunkát teremtenénk, de ezt át kell gondolni. Köszönöm szépen, elnök úr, nem csak a szót, hanem a jelentést is eh, nagyon jól sikerült, és eh, szerintem mindent figyelembe vett. Itt most eh, a parlamentnek a feladata, hogy elfogadjuk ezeket a, mi a légi közlekedésre vonatkozó megállapodásokat illeti, illetve további tájékoztatásra van szükségünk a verseny kapcsán, az utasjogok, az adatvédelem, illetve adatközlés területén. Nagyon rövid leszek, és a megfelelő módosítókra rátérnék, a hármas módosítómban utalok arra, hogy itt nem csak eh, Kínát és Indiát kellene figyelembe venni, hanem Japánt és Oroszországot is. Európa számára nagyon fontos, hogy az ilyen nagy, nagyobb országokkal megfelelő légi közlekedési megállapodást eh, kössünk, úgyhogy eh, e tekintetben szabályozásra van szükség. A jelentéstevőhöz, Brianhez teljesen csatlakozom, ami a módosítók megítélését illeti, gondolok itt konkrétan a 10-es és a tizenegyes es módosítókra, ami a gyermekek egészségvédelmét illeti. Az ilyen keretmegállapodások nem. Egy sor biztonsági előírás van a gyermekekkel kapcsolatosan, és a kérdés az, hogy a keret megállapodásokban van-e ezeknek helye. Mint ahogy Brian Simpson említette, az ötös módosítóban már a megfelelő részletek szerepelnek, és természetesen mindenkor tájékoztatást várunk a bizottságtól. Ezt az de a 15-ös pont kapcsán támogatja, nevezetesen, hogy mindenkor teljes körű információt kapjuk a, megkapjuk a bizottságtól, és reméljük, hogy a bizottság megfelelő helyzetben lesz ehhez. Lichtenberger asszony. Nagyon köszönöm a jelentést. Viszonylag jó és átfogó, és különösen köszönöm, hogy a CO2 és egyéb releváns kibocsátásokkal kapcsolatos módosított figyelembe vette. Én most el magyaráznám, hogy a e két módosítót miért terjesztettem be, ami az egészségvédelmet, különösen gyermekek vonatkozásában illeti. Ugyanis más lehetőség nincs, hogy befolyással legyünk. Nincsen olyan anyag, ami kifejezetten erre a kérdésre vonatkozna. És a parlamenti folyamatban nem biztos, hogy ezt el is tudjuk érni. Éppen ezért még egyszer itt megpróbáltam emlékeztetni arra, hogy itt nem csak pénzről és versenyről, illetve légi társaságok felvásárlásáról van szó, hanem az egészségvédelemről a légi közlekedésben azok esetében, akik folyamatosan vagy gyakran repülnek. A második téma, amit különösen rossznak tartok, a gyermekek számára biztosított ülések. Még egyszer ismétlem, ezt azért vettem ide be, mert más lehetőséget nem látok arra, és egy komoly ellenállást kell leküzdeni. Mindent elutasítanak, mindennel szembeszállnak. Másodszorban a 15-ös módosítót én is támogatom, Ranner kolléga módosítóját. A PNR-ek és a SWIFT kapcsán is már tapasztaltuk, hogy a tartós, illetve állandó tájékoztatás a bizottság részéről különösen fontos. Olyan alapvető kérdésekkel is akkor jobban tudnánk foglalkozni, mint az általános megállapodás, amit a megállapodásnak minden tartalmaznia kell, ami a légi közlekedésben releváns. Itt ugyanis ez a terület komoly nehézségeket okoz az utasjogok kapcsán, vagy az ágazatban dolgozók jogai kapcsán. Ezeket nagyon nehéz érvényesíteni, mert mások komoly hatás vagy, vagy erőt fejtenek ki. Éppen ezért a jelentést, jelentésben a tájékoztatási kötelezettséget egyáltalán nem tartom rossz elképzelésnek, ugyanis itt nemzetközi megállapodásokról, azok végrehajtásáról van szó. Tehát ezért támogatom mindezt. Egyébként, ami pedig a nagyobb vagy fokozottabb átláthatóságot szolgálja, illetve azt, hogy a parlament ne kerüljön mindig háttérbe, amikor ilyen kérdésre vagy kérdésekre kerül sor, az ilyen jellegű módosítókat támogatom. Köszönöm szépen, köszönöm, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dologra szeretnék kitérni, amit ön is felvetett. Néhány módosító, kiegészítő jellegű az eredeti anyaghoz képest. Runner és Lichtenberger asszony módosítói azonban egy kicsikét túllépnek azon, mint eh, amiről itt szó van. Ez tulajdonképpen egy általános iránymutatás. Nem részletez olyan kérdéseket, eh, mint amire az eh, érintett módosítók vonatkoznak. A mostani helyzetben, a mostani vitában Nyilván több szakértelem is bevonható. Szeretnék arra is említeni, hogy a szolgáltatási megállapodások, kétoldalú megállapodásokat váltanak fel, amelyek több évtizede voltak érvényben harmadik országokkal. Tehát, hogy most azt javasoljuk, hogy visszalépjünk, és a bizottságra bízzuk a tárgyalást, tulajdonképpen ezzel visszalépnénk, és nem lenne teljesen reális, sőt, igen, bonyolult lenne. Ami pedig a szociális kérdéseket illeti, a szociális jogok nemzetközi szabályainak érvényesítése területén, az EU Egyesült Államok közötti megállapodás erre utal. Ez így rendben van, és e, igen e, komoly viták során született meg ez a megállapodás. Most e, mi az információ terjesztés folyamatának szerves részei vagyunk. És ahogy a bizottság is utalt rá, nagyon fontos, hogy mi is részt vegyünk a folyamatban. Ugyanakkor reálisan kell látni a helyzetet. Sem a parlament, sem a szakbizottságunk eh, nem tölti be a tárgyaló partner szerepét. A bizottság szerintem összességében jó munkát végzett, és teljesen jogos az a felvetés, hogy a különösen érdekes megállapodások, eh, például Kínával és más érzékeny országokkal különösen fontosak. A tárgyalásokkal kapcsolatos döntések jó részt stratégiai jellegűek, és nagyon fontos, hogy a bizottság mindannyiunk álláspontját képviselje. Éppen ezért ehhez csak sok sikert, szerencsét kívánok, és remélem, hogy majd visszatérnek kellő tájékoztatással. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek az elvégzett munkát asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő lenne a javaslatom. Meg kéne közösen próbálni egy szóbeli módosítót kidolgozni. Nevezetesen, hogy felszólítsuk a bizottságot, hogy minden ilyen megállapodás kapcsán, vagy minden légi közlekedést érintő megállapodással kapcsolatos tárgyalás kifejezetten utaljon arra, hogy a parlamenttel konzultálni kell, és a megállapodások minden jövőbeni módosítása kapcsán is a parlament szerepet játszik. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztassák a megállapodások esetleges módosításáról, további életéről. Ennek konkrétan benne kéne lenni a szövegben. Nevezetesen, tehát még egyszer, minden jövőbeni módosításról a parlamentet tájékoztatni kell, illetve vele konzultálni. Oké, okay, uh, eh, rendben. Uh, eh, jeg, asszony, uh, úr, uh, asszony a bizottság nevében. Köszönöm szépen. A bizottság nevében szeretném üdvözölni ezt a jelentés. Nagyon sok munka van, és ez a munka alapja lehet minden nemzetközi megállapodás esetében. Szeretném aláhúzni, hogy általában egyetértünk a jelentéssel és a megjegyzésekkel is a módosítókkal kapcsolatban. Egyesek tényleg túl direktívek mások meg túl nyúlnak a hatájon, de a munkát minden esetre értékeljük. Szeretném megerősíteni újra az alelnök nevében, hogy elkötelezettek vagyunk, és értesíteni fogjuk a parlamentet a legújabb fejleményekről. Nyilván egyetértenek önök is, hogy a nemzetközi tárgyalások nagyon dinamikusak jellegüknél fogva, gyorsan változnak, de amikor de érhetséges kap a parlament. A múltban is a részletekről értesítettük önöket, és a legutóbbi tájékoztatása a braziliai tárgyalásokról mutatja, hogy ez a legjobb módja zárt ajtók mögötti értesítésről van szó, hogy ö, megadhatjuk az összes részletet, ez derült ki, és szeretnénk, hogyha jövőben is ez így lehetne, hogyha bizalmasai kérdés merül föl, illetve ö, a, az, szóval, hogy az átláthatósága hogyan tudjuk ezt kombinálni, hát akkor tudok megtalálni majd a megfelelő középutat. Köszönöm szépen, elnök úr, a ö, jelentést. Ö, szeretném azzal zárni, hogy elmondom, hogy újra elmondom, hogy teljes mértékben kötelezett a bizottság a jó együttműködés mellett, akárcsak a múltban köszönöm. Jégi asszony, köszönöm szépen válaszolnék néhány megjegyzésre, ami a parlament jogait illeti és kötelezettségeit Nos, úgy gondolom, hogy ez a jelentésben is szerepel. Hogyha megnézzük a 12-es, 13-as, 14-es bekezdést, akkor ez kiderül. A parlamentnek az elejétől fogva kell követnie a történéseket. A parlament be kell tudja azonosítani a problémákat korai szakaszban Parlamenti nemzeti tárgyalások előkészítés folytatása és lezárása során üdvözli a 2010. októberi átdolgozott megállapodás, és különösen az, hogy elismeri a parlament az szerződés alapja megjelentő kibővített jogokat és hatáskörőket. Azt hiszem, eh, hogy ez eh, világosan megfogalmazza a kötelezettség, és elvárja, hogy a bizottság tájékoztassa a felelős bizottságát arról a szendékáról, ez mi vagyunk, hogy tárgyalásokat kíván javasolni nemzetközi légiközlekedési megállapodás megkötése céljából, továbbá a tárgyalási irányelvek tervezetéről, a tárgyalási szövegek tervezetéről és az állandó dokumentumról az egyéb vonatkozó dokumentumokkal és információkkal együtt. A bizottságnak még azt mondhatnánk, hogy hiszünk önöknek. Ezen kívül már tényleg semmi más nem fogalmazható meg ez irányban. A Lichtenberg féle és és a gyermek biztonsági őv módosítóval kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy nem szeretném, hogyha kampány lenne ezzel kapcsolatban. Nem itt kell minden esetre a vitát lefolytatni, a tagállamok meg kell egyezzenek, hogyha azt mondjuk, hogy amit tenni kell a repülőn a biztonság érdekében, akkor rendben, ezt a tagállamok kell a megfelelő ICAO eljárás során lefolytassák a mi személyzetünknek EU szabályai vannak. Itt a harmadik országokról van szó, gyakorlatilag azokról beszélünk, az ő személyzetükről. Azt akarjuk, hogy ők is biztonságban repüljenek. Ez a jelentésben szerepel is valahol, hogy biztonsági felülvizsgálatot kell tartani. Tehát ez is le van fedve maradnék az álláspontomnál, hogy a szakbizottság szerepe mi. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a fejlemények. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását a munkához, és az Európai Bizottságnak is meglátjuk, hogy mi lesz a jövő. Azzal zárnám, hogy a szakbizottság keretet állapít meg, hogy a jelentéstevője a jövőben hogyan dolgozzanak. Azt hiszem, hogy ez sikerült megtenni. Köszönöm szépen. Következő pont a napi rendem a repülőgépre, a traktorokra térünk át. Szeknálóvá asszony véleménye a traktorokkal kapcsolatban. Szeretnék emlékezni, hogy az ENVI az illetékes bizottság. Szenáloga asszony, öné a szó. Děkuji, pane předsedo. Moje sdělení, myslím, bude poměrně krátké. E, já bych na začátku asi řekla, že... Nagyon röviden fogok e, hozzászólni. Először is hadd mondjam el, hogy ez a e, jelentés összefügg azzal az irányelvel, amelyet két hónapja fogadtunk el. Mint ahogy mondta, az illetékes bizottság a az NV. Ott lesz a fő vita arról, hogy elfogadják-e a jelentést, vagy sem. Mi az álláspontom? Alapvetően támogatom ennek a jelentésnek az elfogadását, főleg a kis és középvállalatok támogatása tekintetében és a mezőgazdaság támogatásának fényében. De nem szabad a jelentést minimalizálni. Az egyes és hármas módosító olyan módosító, amely egymás ellen szól. Sem egyiket, sem másikat nem támogatom. Az első a visszavonását kéri a jelentésnek, a harmadik pedig azt, hogy az átmeneti időszak plusz két év legyen, két évvel hosszabb legyen. Én, mint jelentés, ezt nem támogatom, de megértem az egyéni véleményeket, amelyek ide vezettek. A három másik módosító pedig pontosabban fogalmaz, itt nincs is problémám, ezeket támogatom, ezt a három módosítót, és jelentéstevőként javaslom elfogadni ezt a jelentést. Köszönöm szépen az egyik jelentések munkáját. Köszönöm szépen, Gross úr. Köszönöm, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nincs még itt, éppen ezért én szeretnék röviden szólni. A jelentéstevő javaslatát üdvözöljük. Az egyes módosítót is támogatjuk. Lichtenberger kolléga azonban ez egy érzékeny téma a rugalmas kezelés, a határidő kitolása, a jelentéstevő javaslata összességében szerintem érdekes, még Tikau asszony módosítójával kapcsolatosan sem látunk különösebb problémákat. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy holnap széles körű támogatást ra lehet számítani részünkről. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Elnézést, Meissner asszony, és utána elnézést, nem jelentkeztem, talán ez az én hibám volt. Én is, ha bár sokat nem szeretnék szólni, de néhány megjegyzés. Szenálóva asszony javaslatával teljesen egyet tudok érteni kár, hogy ezt nem közösen kezeltük, nem tudom, miért kellett két jelentést készíteni, de mindegy, ez végül is így is mehet. Amit elutasítunk, itt néhány gyártóról van csak szó. Ha a végrehajtást meg akarjuk könnyíteni, akkor bizonyos intézkedésekre van szükség. Én a meghosszabbítást támogatom. A 2013 szerintem helyes, legalább két évre még tehát szükség van és az új irányelvre tekintettel szerintem a 2013 bőven elég, nem kell 2015-re gondolni. Még egyszer köszönöm szépen a munkát, és teljes mértékben támogatjuk. Lichtenberger asszony következik akkor most. Én egy kicsikét más álláspontot képviselek ha olyan jelt, jelzést adunk, hogy a normál szabályokat úgy ültetjük át, hogy nincs valós klímavédelem, ez így meglehetősen nehézkes. És ezzel tulajdonképpen más ágazatok számára egy eléggé problémás jelzést adunk. Különösen nehéznek tartom a KKV-k re való hivatkozást. Itt teljesen konkrét gazdasági érdekekről van szó. Itt vannak, akik nem akarják a klímavédelmi szempontokat figyelembe venni, vagy csak kismértékben, vagy később, sőt, egyáltalán nem akarnak ezzel kapcsolatos intézkedéseket foganatosítani. Éppen ezért azért, azzal fordulok a kollégákhoz, hogy itt a klímavédelmet valahogy tűzzük az zászlónkra, és kérem, gondolják végig, hogyha komolyak akarunk lenni a tekintetben, hogy átállítjuk a vágányokat, ha úgy tetszik, a klímavédelem vagy az emissziós célok tekintetében, akkor minden egyes anyagban ahol esetleg valamiféle ambíció megjelent az EU részéről, esetleg gyengülnek ezek a célok, illetve más irányba tolódnak el ezek az anyagok. Tehát ezen a területen a következő a fő problémám. Itt most egy nem túlságosan súlyos anyagról van szó az ágazat szempontjából. Hogyha ezt mások így látják, akkor elkerülhetetlen, hogy a kritériumok felhigulnak, gyengülni fognak mi nem a gazdasági érdekek védelmét ellátó szakbizottság vagyunk, hanem egy sokkal globálisabb, általánosabb célt kell, hogy érvényesítsünk a jövőbeni generációk javára. Tehát ezeket a szempontokat kéne még egyszer végig gondolni, erre aludni egyet, annak érdekében, hogy az esetleges katasztrófákat el tudjuk kerülni, és ezen a legjobb megoldás. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vosszinis úr a bizottság részéről, nem tudom, itt van-e Szenalová asszony kíván-e hozzátenni bármit az elhangzottakhoz? Természetesen Vosinis úr hozzászólását jó lett volna meghallgatni. Talán ez más fényben tüntette volna fel a dolgokat. Szenálova asszony tehát nem kíván lezárásképpen szólni, akkor holnap szavazunk és eh, Vosszilénis urat esetleg, hogyha meg lehetne állítani, akkor ezt majd megpróbáljuk, de tehát még egyszer a szavazás holnap lesz. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A következő napi rendi pontunk a koordinátorok ülése, amin egyet hatkor kezdődik, tehát egy óra múlva. Said is eltűnt, akkor most folytassuk a koordinátorok ülésével. Robert ugyan nincs itt, de talán majd befut. En? Tehát akkor 5 perc szünet, és akkor a koordinátorok ülésével folytatjuk.